Der Präsident. Az elnök. Folytatjuk az ülésünket. A tegnapi ülési jegyzőkönyvét, az elfogadott szövegeket megnézhetik. Van-e kifogások ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs ilyen, akkor a jegyzőkönyvet elfogadtuk. A napirendünk első pontja az vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Legfeljebb egy órát tudunk erre szállni az első szavazat 122. cikke szerint. Az első pontban Pakisztánról beszélünk, a legutóbbi üldöztetésekről. Először is a szerzők kapnak szó, szót Bílán úr két percben. Parancsoljunk. Köszönöm szépen. Vannak újabb esetei az e- keresztények üldözésének.